fontos jogalkotásai dossziék nem haladnak előre. Ennek ellenére Sven Gigold nevében bemutatom a fiskális programmal kapcsolatos jelentést. Ez bemutatja azt, hogy a tagállamok képesek túllépni nacionalista önzésükön, és képesek az állampolgárokat szolgálni. Ez a program sikertörténet, bemutatja azt, hogy pozitív eredményeket lehet elérni a nemzeti adóhatóságok együttműködése alapján. A fiskális program a megalkotásától kezdve megerősítette és könnyítette az együttműködést az adóhatóságok között az unión belül. A nemzeti adóhatóságok el kell, hogy lássák alapfeladatukat, az adóbegyűjtését. Örülünk annak, hogy a jelentés tervezett nagy támogatást kapott több politikai frakció részéről is. Örülünk annak, hogy a parlament nagy többsége felismerte azt, hogy az intenzív adóügyi együttműködés, az átláthatóság rendkívül fontos a program tekintetében. Egy módosítót fogunk csak holnap szavazásra bocsátani holnap. Kérjük a támogatásukat ehhez a módosítóhoz határon átnyúló közös audit, ez a megerősített közigazgatási együttműködés eszköze lehet az egyes tagállamok adóhatóságai között. A közös audit különösen fontos a állandó lakhatóság, a letelpedés témájában, és ezért azt kérjük, hogy a közös szocialista és zöld frakcióbeli módosítót szavazzák meg. Meg vagyunk arról győződve, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy tisztességes adózási rendszer legyen, és ez szolgálja az állampolgárokat. Köszönöm szépen. A bizottság nevében Öttinger úrt hallgatjuk meg. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Én Moszkavici kollégámat képviselem ma, akinek üzleti úton Aténbe kellett utaznia, hogy a, brit, a görög kormányjal tárgyaljon. Kato asszonyt kérem, hogy adját üdvözletemet Gigold úrnak, és gratuláljak ehhez a kiváló munkához, amit a jelentéssel kapcsolatosan elvégzett. A nemzeti adóhatóságok és az Európai Unió nem rendelkezik minden esetben elegendő kapacitással, illetve átfogó együttműködéssel. Ezt még tovább kell fejleszteni. És ez egyaránt érvényes az Európai Unión belüli, illetve a harmadik országokkal való kapcsolatainkban. Itt a hatékonyság és az eredményesség nagyon fontos a munkájuk során. Éppen ezért az adócsalás, az adó kikerülés, az adó kiátszás jelenségét továbbra is vissza kell szorítani, új digitalizált üzleti modellek ebben pedig fontos szerepet játszanak. És a polgárok elvárják, hogy ne tereljük őket fölösleges administratív terhekkel, és ez mindig új és új feladatok elé állítják az adó, a nemzeti adóhatóságokat. Az alap feladatuk az adóbeszedés, erre kell, hogy koncentráljanak, és ezzel a nemzeti költségvetésekhez, illetve indirekt módon a az európai költségvetéshez járulnak hozzá. Az adópolitika és az adóhatóságok az operatív együttműködés intézkedéseivel eh, kell, hogy együttműködjenek, és eh, olyan rendszerekre van szükség, ami lehetővé teszi az információ cserét az adócsalások, adókikerülések eh, kapcsán. És olyan keretet kell teremteni az intézkedések révén, ami elősegíti az egységes piac kibontakozását és szolgálja az unió gazdasági érdekeit. Új fiskális programra van szükség, és a 2020 ig terjedő pénzügyi keretben az adócsalás, az adókikerülés megakadályozása az a tisztességes adófizetés erősítése fontos célkitűzések. További fontos cél, hogy megkönnyítsük az adóhatóságok munkáját, korszerűsítsük azokat, és ehhez praktikus eszközöket kell bevetni, és szolgáltatóként kell, hogy fellépjenek az adóhatóságok a polgárok irányában. A fiskális eh, hogyan tudja ezt eh, elérni? Számos eh, fontos program elem van, így például az adóhatóság közötti kiépítendő együttműködés, tapasztalatcsere, a legjobb bevált gyakorlatok kicserélése, az innovációknak is teret kell kapniuk az új feladatok ellátása érdekében, például olyan technikákat alkalmazhatnak, mint például a blockchain, optimális koordinációra van szükség, és a programon belül informatikai platformokat, informatikai megoldásokat kell finanszírozni, és végezetül, de nem utolsó sorban a munkaerőbe is be kell fektetni képzéssel, oktatással, tananyagokkal. Ezek rendkívül fontos elemek, és ezzel biztosíthatjuk, hogy a munkatársak kellően felkészültek legyenek. A fiskalizm egy új dolog. A jelenlegi program már a múltban is komoly fejlődést ért el, komoly eredményeket könyvelhet el. Ezeket a tagállamok is nagyra becsülik szakértői csoportok álltak fel, és ezeket is a program keretében finanszíroztuk. A következő pénzügyi kereten belül 2070 milliárd euró áll rendelkezésre, és ezzel az eszközzel igyekszünk az adócsalást, az adó elkerülést tovább visszaszorítani, illetve az ezzel kapcsolatos lépéseket erősíteni korszerűsített fiskális programra van szükség, ami a tagállamok érdekeit szolgálja majd. És a parlamentben, illetve a tanácsban is alapos munkára van szükség, amit Gigold úr megkezdett, és remélhetőleg jó eredményt fogunk elérni. Köszönjük az eddigi előrelépéseket, várjuk a további konstruktív megbeszéléseket, és A képviselők megkérdezték, hogy miért nem a 116-os cikket alkalmazzuk, amiről a bizottság javaslatára döntés született az összes adópolitikai kérdésben. Itt figyelembe kell venni, hogy hogyan tudunk a tanácson belül többséget elérni a döntés mellett. A 116-os kevésbé lenne esélyes a tanácson belül. És Dombrovskis kolléga közvetlenül majd kapcsolatba lép az elkövetkezendő hetekben több képviselővel a további lépések meghatározása érdekében. Köszönöm szépen a Költségvetési Szakbizottság nevében. Dos Santos que eu sou. Muito Obrigado, Sr. Presidente. Permite-me, em primeiro lugar, que me dirija à senhora representante do, do relator, que fez um... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, kiváló munkát végzett. Szeretnék gratulálni neki. A Költségvetési Szakbizottság a szavazásával fejezte ki az e- véleményét, a pozitív véleményét a jelentéssel kapcsolatban. A bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani, nagyon jó volt az együttműködés, és mindannyian hasznát láttuk ennek az együttműködésnek. Meg vagyok győződve arról, hogy ezzel a programmal a bizottság előre fog haladni, az folyamatos párbeszédet a Költségvetési Szakbizottság folyam, mm, nyomon követi az adó hatóságok közötti együttműködést támogatja ez a program, az információcserét is támogatja. Ez nagyon fontos lehet az adócsalás, adókikerülés és az pénzmosás elleni harcban. A frakcióm néhány módosítót nyújtott be. Itt három elképzelést szeretnék megosztani önökkel. Ez, először is a külső szakértők tapasztalatának a használata. Figyelembe kell vennünk a nemek közötti egyenjogoságot, a folyamatos fejlődés, fenntartható fejlődést is, az ötös pontra gondolok különösen. A VÁM programokkal, az Európai Csalás elleni programmal, az egységes piaci programmal, a strukturális alapokkal is együttműködést kell kialakítani a hatékony költségfelhasználás érdekében. 300 millió eurót lehet pluszban behajtani, 2010, lehetett behajtani 2018-ban a programnak köszönhetően, ezzel is hangzott. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság még tehet elő, erőfeszítéseket ebben a témában. Remélem, hogy a módosítókat is támogatni fogják a szavazáson, ez lehetővé teszi majd, hogy a tagállami adóhatóságok jobban tudjanak együttműködni a legjobb fiskális politika végrehajtása során a legjobban tudják az emberi erőforrásokat felhasználni, és a legjobban tudják az európai koordinációt megvalósítani. Kompromisszumokat keresünk a egyes európai országok között adózási területen. Az egyhangú döntés szabályának megszüntetése most már időszerű. Az egyhangú döntésnek megvolt a történelmi oka, de most már ezen túl kell lépni. Többségi konszenzusra van szükség a gazdaság és monetárius unión belül. A κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για Köszönöm szépen, most pedig a különböző frakciók képviselőit fogjuk meghallgatni, másfél persze Stolajan úr következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! támogatjuk a fiskális programot azért, mert ez az egyetlen olyan európai program, amely közvetlenül a tagállamok adóhatóságait szólítja meg. Egy olyan programról van szó, amely segítséget nyújt a megfelelő infrastruktúra létrehozására, finanszírozására, amely elősegíti az adóhatóságok közötti információcserét, ami pedig a bevételeket, illetve az adóügyi kérdéseket illeti, ezért felelős a program, valamint összefogja az adóhatóságok szakértőit más szakértőkkel közösen együtt dolgozhatnak a hatékonyság érdekében. Nagyra értékelem azt, hogy a fiskális program nyitott program, tehát hozzáférhetnek a tagjelölt országok, illetve a harmadik országok szakértői is, ők részt vehetnek ebben. Hogyha hatékonyan akarunk föllépni a, az adócsalás, illetve az adó elkerülés ellen, akkor nagyon fontos, hogy a harmadik országok szakértői is bekerülhessenek ebbe a programba, illetve hozzáférhessenek ahhoz. A jelenlegi mandátum keretében a fiskális program probléma nélkül elindult, és ezt mindenképpen támogatni fogom. Köszönöm szépen. A szocialisták és demokraták nevében Bájé úr következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A 2021-27-es esztendőre a fiskális program megerősítené az együttműködést a tagállamok között az adóügyi kérdésekben. Természetesen nagyon fontos az, hogy az információ, információ cserét eh, előmozdító programot eh, létrehozzuk, illetve elkerüljük az adócsalást, az adó elkerülését. Ez az infrastruktúra, az eh, digitális infrastruktúra javítására vonatkozik, illetve megfelelő kommunikációs hálózatot hoz létre, amely gyorsítja és biztonságosá teszi az információcserét. információcserét. Nagyon örülünk annak, hogy hozzájárulhatunk ehhez a jelentéshez illetve segíthetjük a különböző adógyi hatóságok közötti együttműködést, a pénzmosás, illetve az adó elkerülés témájában, hiszen nagyon fontos, hogy megfelelő adógyi igazságszolgáltatás történjen. Gigolt kollégának köszönetet mondok, a kiváló munkáért köszönöm. Köszönöm szépen, és most Pakké úr kapja meg a szót egy percre az ECR részéről. Fiscalis gaat over eh, events, trainingen, uitwisseling voor meer dan... A fiskális eh, eseményekről, képzésekről, információ cseréről szól több mint 30 adóügyi hatóság között. Ez rendkívül fontos az egész Európai Unió számára, Flandria számára is. Ez tulajdonképpen egy Erasmus program, az adó tisztviselők számára. A jelenlegi program 2020-ban kifut, és a mostani javaslat a következő pénzügyi időszakra vonatkozik, a 2021-27-es időszakra, ezt támogatjuk. Az eredeti bizottsági javaslatban Hogyha a Brexitet is beleszámoljuk, akkor egy 20%-os növekedéssel számolhatunk az előző költségvetéshez képest, és most a parlament ezt tovább megfejelni 11%-kal. A program prioritásai baloldaliak, ezt a, ezt a megközelítést nem támogathatjuk. Nagyon nagy, a, nagyon nagy mértékben összpontosítanak a harmadik világ országaira, mi pedig inkább azt szeretnénk, hogyha az egyszerűsítésre összpontosítanak, nem pedig új típusú felügyeletet és beszámoltatást követelnének. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel a frakciók képviselőnek hozzászólása végére érkeztünk, és most Rozati úr következik egy percben. A ciklus végének közelettével az egyik fontos célja a parlamentnek az adócsalással, adó kikerüléssel szembeni küzdelem volt. De ha megnézzük, hogy ez különböző különbizottságok hogyan végezték a munkájukat, illetve hogyan alakult az adóhatóságok nemzeti adóhatóságok közötti együttműködés, elmondható, hogy ez nem felelt meg a követelményeknek, ahhoz, hogy ez a küzdelem valóban hatékony legyen. Éppen ezért üdvözlöm ezt a fiskális programot, az ezzel kapcsolatos jelentést. Gratulálok Sven Kigoldnak, aki sajnos most nincs jelen, de Kato asszonynak is a munkájukért köszönet, ugyanis fontos, hogy legyen egy technikai, szakmai program, ami elősegíti az adóhatóságok közötti információcserét, együttműködést, a korszerű informatika alkalmazását az adócsalás visszaszorítása érdekében. Éppen ezért én messze menően támogatom ezt a programot, és azt is, hogy megemeljük ennek a programnak a finanszírozását 300 millió euróra, ez szerintem az abszolút minimum ahhoz, hogy hatékony lehessen a program. Különösen, hogyha figyelembe vesszük, hogy több milliárd euró veszteség ér minket az adócsalás következtében. Tehát ez nem egy nagy ár ahhoz, hogy visszanyerjük ezeket a kieső adóbevételeket. Tehát én mindenféleképpen támogatom a frakcióm nevében a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm. Vanden Kendelare úr másfél percben. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Évente több ezer millió adóbevétel esik ki, ugyanis bizonyos konstrukciók révén ezek a pénzek kikerülnek adóparadicsomokba az áfa csalások is ismertek. A csalók olyan rendszereket építettek ki, amelyeket az adóhatóságok nem tudnak felgöngyölíteni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy fellépjünk, hiszen a határok megszüntével a vállalatok világszerte globális hálózatokat tudnak kiépíteni, és ezáltal elkerülni az adózást. A KKV-kat viszonylag könnyű megadóztatni, mert ők általában nemzeti határokon belül tevékenykednek, de a nemzetközi vállalatok már sokkal nehezebb feladat elé állítják az adóhatóságokat, éppen ezért európai szinten kell fellépni. Az adóhatóságok elegendő információval rendelkeznek ahhoz, hogy tudják, hogy ki a úgymond rothat alma a kosárban, de fontos, hogy hidakat építsünk a jelenleg elszigetelten működő adós hatóságok között, és ezáltal megakadályozzuk az adócsalást, és ezt szolgálja a fiskális program. Az adóhatóságok közötti együttműködés emeli az adóbevételeket és visszaszoríthatja az adócsalást. Köszönöm, akkor ezzel a hozzászólók listának végére értünk, és most következnek a spontán hozzászólások. Egy kérést kaptunk Marias úrtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Az adócsalás, az adó kikerülés következtében eurómillióktól esnek el a költségvetések. A kiépült áfa csalási hálózatok egyéb modellek ismertek, ugyanakkor az EU nem tudott előrelépni abban, hogy lecsapjon az adócsalókra. Ha megfelelő adó előírások, előzetes adó megállapítások működnének, akkor e, sokkal működőképesebb lenne a rendszer, erre Hollandia példa. Minden multinacionálisnak ott kell adóznia, ahol a nyeresége jelentkezik. És ezzel be tudnánk zárni a kerülő utakat, a jogkézagokat. Nagyon fontos, hogy az adóhatóságok megosszák egymással a bevált gyakorlatokat, és megfelelő intézkedéseket alkalmazzanak a csalókkal szemben. Ugyanakkor a jogszabályokat is módosítani kell, hiszen a jelenlegi jogszabályok tesznek lehetővé ilyen visszaéléseket. Köszönöm. Ezzel a spontán hozzászólások végére értünk, és most a bizottság részéről Öttinger biztos úrnak adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, megállapíthatom, hogy azt hiszem széleskörű egyetértés uralkodik a teremben a tekintetben, hogy Gigold úr kiváló munkát végzett, a bizottság javaslatát tovább kívánja folytatni a fiskális program kapcsán, ugyanis a múltban ez a program már bevált, és ezt tovább kell fejleszteni a jövőre nézvést. Itt a bizottság az elkövetkezendő pénzügyi kereten belül 270 millió eurót irányzunk elő. Ez szerintünk elegendő. Nyilvánvalóan mindig lehet több pénzt rendelni egyes célokhoz, különösen, hogyha az informatikára, a szoftverekre, az új technológiákra gondolunk, minden esetre ez az összeg már segíti az együttműködést az adóhatóságok között, hogy megakadályozzák nemzeti, illetve EU-s szinten, mégpedig optimális módon az adócsalásokat, és ehhez számítok az önök széleskörű támogatására. Köszönöm. Köszönöm. Scott Kato asszonyi a szó. Két perce van, Gigod előadó nevében szólal föl. Köszönöm szépen, elnök úr. A 116-os cikkre most nem akarok részletesen kit, kitérni. Értem, hogy miért döntöttek úgy, hogy nem alkalmazzák ezt a cikket. Ugyanakkor azt is meg kell, hogy értsék, hogy a lassú előrelépés számunkra csalódást okozott. Az állampolgárok, akiket képviselünk, nagyon fontos, hogy bízzanak az európai intézményekben. Ha nem tudjuk, hogy az együttműködést elérjük, és a gazdag emberek kevesebb adót fizetnek, akkor valamit kell, hogy lépjünk ebben a témában. A vita alapján sok dicséretet, köszönetet kaptam, köszönöm szépen, és természetesen tolmácsolni fogom Svennek ezeket a köszöneteket. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a kiváló munkáért, együttműködésért, a támogatásért a parlamenti munka során. Reméljük, hogy hasonló széleskörű támogatást kapunk holnap a szavazásnál, és el tudjuk kezdeni az intézményközi egyeztetést a jövő héten. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lezárom a vitát. Holnap szavazunk erről a jelentésről. Következő napi rendi pont. Valero jelentés. A jogok és értékek program létrehozása. Valero asszonyi a szó négy percben. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, a funkcionálisoknak, a titkárságnak. Kiváló volt az együttműködés a jelentés kialakítása során. És örülök annak, hogy széles körű támogatást kaptunk a szakbizottságban is. Nehéz időt élünk Európában, az elveink, az értékeink tiszteletben tartása épp azért egyre fontosabb. Vannak olyan kormányok, amelyek a szabadságjogok ellenében, a sajtószabadság, a kisebbségi jogok ellenében lépnek föl a demokráciát, tisztelet, olyan demokrácia, amely nem tartja a tiszteletben a jogállamisági értékeket, ezt nem is hívhatjuk demokráciának. Amikor nincs független bíróság, ahol nem tartják tiszteletben a igazságügyi hatóságokat, ott nem működhet a demokrácia. Pavel Demovicsot Dalszban, Lengyelországban polgármesterként megölték. Ez egy támadás volt a párt ellen, amit korábban képviselt a polgármester. A fenyegetéseket bejelentette a polgármester, a rendőrség nem akart reagálni. De az nagyon is híres, hogy mennyire nyitott a menekültekkel szemben, mennyire fontos ott a civil szervezetek működése ebben az évben három újságírót öltek meg, azért, mert korrupciós ügyeket feltek föl Szlovákiában, Máltában, más országokban. Magyarországon Orbán Viktort az a vádolják, hogy korlátozza a bíróság függetlenségét, korlátozza a elméleti munkának a szabadságát, a szólásszabadságot. Lengyelországban 13 törvényjavaslatot esetében a bíróság közbe kellett, hogy lépjen. Például az igazságügy miniszter Lengyelországban ki jelent, kinevezheti, és el is bocsáthatja a bírókat indoklás nélkül. Ezért fontos egy erős értékeket képviselő és jogokat képviselő program. A program segíti a civil szervezeteket az Európai Unióban, támogatja a civil szervezeteket az Európai Uniós határokon túl is nem fogadjuk el azt, hogy egy új jogos, jogok és értékek vonatkozó téma az csak egy programban kapjon képviseletet. Eleve az ilyen programok kevés finanszírozást kapnak, ezért kérünk sokkal magasabb finanszírozási szintet, mert a jogok és értékek egy valós program kell, hogy legyen. Ez segíteni fogja a civil szervezeteket, lehetővé fogja tenni, hogy mindegyik hozzáférés kapjon a támogatáshoz. Támogatni kell a jogállamiság elveit, a nemek közötti egyenjogúságot, az általában az egyenjogúságot, a diszkriminációmentességét, a nők érvényesülését az élet minden területén, a szabad véleménynyilvánítást, a sokféleséget, a civil szervezetek működését, a nők elleni erőszak szembeni fellépést. Ezért beszélek erről a programról. A minden tagállamhoz szól ez a program, a civil szervezetekhez, a önkormányzatokhoz, az országokhoz. Szükség van a támogatásra és a büntetésre is a mai világban ezért pontos eseteket is fel kell használni, más eszközöket is lehet használni az országokkal szemben konkrét problémák megoldása érdekében. A támogatás egy arányát arra kell szállni, amikor erősen romlik az értékek érvényesülése, a közös uniós értékek érvényesülése. Hogyha az EU-hoz tartozunk, akkor az értékeket és kötelezettségeket is jelent. A kettes cikk azt mondja, hogy a jogállamiságra, a jogokra, az emberi jogok tiszteletben tartására, a kisebbségi jogok tiszteletben tartására alapul a mi uniónk. Ez minden országban érvényes kell, hogy legyen diszkriminációmentesség, tolerancia, egyenjogúság, igazságszolgáltatás, nemek közötti egyenjogúság. Ez az oka azért, hogy ezt a programot föl kívántuk állítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Pietikainen képviselő kapja meg a szót a Nőjogi Bizottságtól, de nem látom itt, úgyhogy tovább is adom a szót a következő a Guillaume asszonynak, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr euroszkepticizmus ütötte föl a fejét, illetve hamis információk. Nagyon fontos tehát, hogy a demokrácia elvét a közös térségben érvényesítsük, megerősítsük az értékeinket, a közös megértést erősítsük. Ezért nagyon fontos, hogy megvédjük ezt a programot, és megfelelő költségvetéssel lássuk el, hogy eleget tehessen a kihívásoknak. Üdvözlöm a jelentéstevő, illetve az árnyék jelentéstevő munkáját, hiszen ez egyenlőséget, az értékeket karolta fel és így a 2021-27-es időszakra jelentős összegeket folyósítanánk annak érdekében, hogy befogadó, a befogadó társadalmat fölkaroljuk, illetve a történelmi megemlékezést is elvégezzük. Nagyon fontos a támogatás, az Európai Parlamentre számíthatnak, számíthatnak arra, hogy megfelelően támogatjuk azokat a projekteket, amelyek alulról érkeznek a, a vidékről, illetve a kisebb vállalkozások részéről. Ez nagyon fontos a diverzitás megőrzése érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm, és a bizottság nevében Jurova biztos asszonyi a szót tessék. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Olyan időket élünk, amikor az extrémizmus, a szélsőségesség, a radikalizmus, illetve a megosztá, megosztottság van jelen a társadalmainkban, ezért nagyon fontos megvédeni az igazságot, a jogokat és az Európai Uniós értékeket. Ezért egy igazság értékek frontot nyitott a bizottság, amely a nyitott, demokratikus és befogadó társadalmat próbálja továbbvinni. Ez a program egy új alapot hoz létre az igazság programmal együtt, és nagyon fontosnak tartjuk, azt, hogy az Európai Parlament ismét támogatja a jogokat, illetve az értékeket, valamint ö, előrelépett a tárgyalási fordulókban, a tárgyalások során. Üdvözlöm tehát ezt az erőfeszítést. Az új program nagyon fontos tevékenységeket fog finanszírozni, a diszkriminációmentességet, a gyermekjogait, a nők elleni erőszakot, a rasszizmust, és más hasonló prioritásokat továbbra is. Folytatja majd az Európa polgárokért programot, a civil társadalmi projekteket, és lehetővé teszi azt, hogy az állampolgárok közvetlenül részt vegyenek Európa ügyeiben. Ez a program az aktív részvételt karolja föl egy demokratikus Európai Unió létrehozásának érdekében, illetve tudatosítja a jogokat és az értékeket. A bizottság osztja az Európai Parlament véleményét, miszerint a civil társadalmi szervezetek fontos szerepet töltenek be a jogok és értékek megvédése tekintetében és ezt a szerepet a lehető legmagasabb szinten el kell ismerni, azaz az általános célkitűzésekben. Az NGO-k továbbra is nagyon fontos szerepet töltenek majd be a jövőbeli programok megvalósításában. Ugyanakkor a jogok és értékek program nagyon sok kedvezményezett munkáját fogja majd finanszírozni, egyenlőségi testületeket, szakértői testületeket, adminisztratív szervezeteket, helyhatóságokat, önkormányzatokat, múzeumokat, illetve az egyetemi világ tagjait. Nagyon fontos az egyenlőség, az egyensúly, tiszteletben kell tartani a programok sokszínűségét. A jogok és értékek program ezen kívül az igazság, programmalhoz kapcsolódik, illetve jogállamisági mechanizmushoz. A bizottság célja az volt, hogy egyértelműen megfogalmazza annak hatáját, szinergiát hozzon létre, és a duplikációkat pedig elkerülje. Természetesen egyetértek azzal, hogy nagyobb fokú forrásokra van szükség. Ahogyan önök is tudják, a költségvetési tárgyalások során figyelembe kellett venni azt, hogy kevesebb pénzforrás áll rendelkezésre, több prioritás megvalósítására. Ugyanakkor az általam említett programok illetve azok céljai összekapcsolhatók olyan forrásokkal, amelyek az Európai Szociális Alapban vannak, a, például gondolok itt a szociális integrációra, az új Horizont programra nagy valószínűséggel, a kutatásra vonatkozó összegekre, hiszen ezek is kapcsolódnak azokhoz az értékekhez és célkütőzésekhez, amelyekről itt szólunk. Úgy gondolom tehát, hogy még kevesebb pénzzel is nagyobb és több munkát tudunk elvégezni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, biztos asszony. A jogi szakbizottság nevében Kaufmann képviselője a szó, egy perce van, tessék. Kaufmann. képviselő kellett volna, hogy a Júri Szakbizottság nevében felszólaljon, nincs itt, hogyha megérkezik menet közben, megadom neki majd a szót. Most a frakciókat hallgatjuk meg, a néppárti frakció nevében Bóni képviselője a szó, másfél perce van. Köszönöm szépen, elnök úr biztos asszony. Komoly sikert értünk el, meg háromszoroztuk a jogok és értékek program esetében. Egy külön pillér van az EU-ban, 850 millió eurós összegben az értékek és jogok szolgálatában. Ezek az pénzforrások egyszerűsített eljárásban állnak rendelkezésre. Ezek átláthatók, nem bürokratikus eljáráshoz kapcsolódó finanszírozások a kontaktpontokon keresztül. A fő elv a pártatlanság. Ha a egyes kormányok ellenségesek a civil társadalommal, a civil szervezetekkel szemben, akkor nehéz a forrásokat eljutatni. 5%-ot fordítunk a civil szervezetekre olyan esetekben, olyan országokban, ahol a civil szervezetek jogai sérülnek, és ahol a vélemények a miénktől eltérnek. Ez egy olyan speciális eszköz, amivel elő tudjuk segíteni az európai értékek érvényesülését. A polgárok részvételén alapul a diszkriminációmentességen és a jogállamiságon hiszen ezek az alapkövei a demokráciáinknak. Így lehet megerősíteni a társadalmainkat. Az erős civil társadalom az egyetlen válasz olyan esetben, amikor egyes tagállamok autoriter módon járnak el. Progressista. A szocialista frakció nevében a következő felszólaló Kiencsel képviselő, másfél perc van, tessék Cecil. Köszönöm, elnök úr. A jogokba és az értékekbe való befektetés az Európai Unióban az állampolgárokba, az egyenjogúságba való befektetés azt jelenti, hogy a kohézióba és a szociális igazságosságba fektetünk be. Meg kell erősíteni az állampolgárság elvét, a polgári részvételt. Ez egy további eszközt jelent azért, hogy a mi harcunkat tudjuk folytatni, a rasszizmus, az idegengyűlölés, idegengyűlölet, a gyűlöletbeszéd, a nők elleni erőszakos fellépés ellen, azért, hogy inkluzív Európát szolgáljunk. A korábbiaknak sokkal inkább szükségünk van a eszközökre a gyűlölet és a diszkrimináció ellen, egyre erőszakosabb a politikai klíma. Továbbá védenünk kell az áldozatokat és a sérülékeny személyeket. Tudjuk, hogy egy nyitott, demokratikus, befogadó társadalom az nem önfinanszírozó. És éppen ezért javasoljuk, hogy jelentősen emeljük meg a program finanszírozását. Azért, hogy a civil szervezetek valóban támogatni tudják azokat a tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak demokratikus jogokon alapuló társadalom és befogadó társadalom kialakításához. Be kell fektetnünk a fiatalokba, azért, hogy megerősítsük a toleranciát, a sokféleség elfogadását. Ezek a közös európai értékeink. Köszönöm. Köszönöm. Az e LCR frakció nevében Jurek képviselője a szó egy percben, tessék. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársak! Az európai értékek kapcsán Boni úr az európai értékekről tett említést, a szociális, a nemek közötti egyen, esélyegyenlőségről, az gyűlölet és a homofóbia elleni fellépésről és más intoleráns magatartásokról. Rengeteget beszélnek ezekről a dolgokról, de a keresztényekkel szembeni cselekedetekről senki nem szól. 2017-ben számos ilyen esetet láttunk, amikor a az alapvető jogokról szóló jelentésről vitatkozunk. A 20. bekezdés a muszlimokkal szembeni gyűlöletet említi. De mi van a kereszténységgel? Mi van a mi keresztény örökségünkkel? Ez az egyik fontos érték a szerződésben, de ezt senki nem védi, és engem komolyan aggaszt, hogy ez az eszköz az e út felülről irányított demokráciává teszi. Orbán úr is erről beszél. De nyilván ez nem felel meg a tényeknek. Köszönöm. Az ELNE e frakció nevében Láncsini képviselője a szó egy percben. Köszönöm, elnök úr. A jogok és értékek programja fontos célokat tűz ki, például az emberi méltóság, az egyenjogúság, a környezet, a jogállamiság tiszteletben tartása. Az elvek azok nagyon nemesek, de nagyon sok ellentmondás szerepel a programban, mint az Unióban is általában. Folyamatosan merülnek fel az ellentmondások, az utóbbi hetekben ez felerősödött. Hogyha a technikai részleteket elemezzük, akkor azt látjuk, hogy itt gyakorlatilag a legjobb ajánlatot adó fog itt nyereséget szerezni. Nem annyira fontos mégse itt a jók és az értékek szolgálása úgy tűnik, mert egyébként első személyben foglalkozna az EU ezekkel a kérdésekkel. Ezekben a hónapokban bemutatták, mennyire arrogánsak a civil szervezetek. Az Open Arms-ra gondolunk, ami akik támogatják az emberkereskedelmet a libiai határoktól Spanyolország irányában. Saját érdekei vannak ezeknek a civil szervezeteknek, és ez nem mindig felel meg az EU-s érdekeknek. Súlyos erkölcsi mm, probléma is fölmerülhet, és a parlament ezt nem engedheti meg magának. Köszönöm, Szosznyersz képviselője, a szó egy perc, tessék. państwo do, do, do tej... Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ebben az irányelvben ellentmondásos elvek szerepülnek. Nem lehet a szabadságot és az egyenlőséget egy dokumentumba belevenni, mert ezek ellentmondásosak. Az emberek különbözőek, különböző készségekkel, rendelkeznek különböző lehetőségekkel, különböző értékekkel, és ez egyenlőtlenséget hoz. Az egyenlőséget csak a koncentrációs táborban lehet megvalósítani, tehát el kell dönteni, hogy szabadságot akar az ember, vagy egyenlőséget. Ha, egyenlőség, ha szabadságot akar, például szólásszabadságot, Nos, tegnap itt a parlamenti felszólalókat szankcionálták, Nézzük, kinek akarnak szabadságot maguknak, vagy mindenkinek. A demokráciát szeretnének, de visszautasítják a kékkártyás felszólalásokat, egyre kevesebben vesznek részt a vitának ebben az egyetlen szabad elemében. Nagyon sokan nem akarnak már kékkártyát elfogadni tőlem, és ez az önök szerint demokrácia. Köszönöm. Kudicka képviselője a szó másfél perce van, tessék. Panie przewodniczący. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Egy pár esztendővel ezelőtt senki nem gondolhatta volna, hogy az alapvető értékeinket, értékeink védelemre szorulnak az Európai Unióban. A populizmus azonban felborította a rendszert, és ezért ilyen javaslatokra most már szükség van. A bizottsági javaslat nem volt elég, eléggé ambiciózus, üdvözlöm azt, hogy a Libe szakbizottság megtriplázta az összeget. Ez nem túl sok, hiszen nagyon is sürgős fellépésre van szükség. A jogok és értékek program kiegészíti a jogállamisági mechanizmust. A hetes cikk a szabálysértésekkel foglalkozik a demokrácia területén. Ez a program azonban a megelőzésről szól. Tehát nem egy egyszeri megoldás, hanem egy rendszer szintű megoldást jelenthet, megerősíti a civil társadalmat, mint a demokrácia alapját. Nézzük csak Lengyelországot például. A civil társadalom rendkívül aktív volt, és ez az egyetlen oka annak, hogy a demokrácia legalábbis mostanáig életben maradt ennek mert remélem, hogy jobban megértjük majd az értéket. Ricska. Köszönöm, Kuzliska képviselő. López Aguilar képviselője a szó, másfél perce van. Köszönöm, Kasztádó elnök úr. Jurava biztos asszony azt mondta, hogy az Európai Uniót sokkal jobban megkérdezik, mint korábban az alapértékeit. De főleg a viselkedés miatt történik ez, és nagyon sok Európa elleni fellépést látunk most egész Európában. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Parlament támogasson egy olyan eszközt, amely az európai értékeket támogatja a civil szervezeteken keresztül. Fontos, hogy támogassuk az európai építkezést ezzel az eszközzel is. Ehhez a több éves pénzügyi keretben, ugye 2021 27 között megfelelő pénzügyi támogatást is biztosítani kell. Védeni kell az Európai Uniót, ma délelőtt is hallottunk erről szólni, a spanyol miniszterelnök beszélt erről. Nagyon fontos, hogy az európaiak védjék meg Európát. Európa, a védelmező Európa, az nagyon fontos, meg kell erősíteni Európát az ellenségekkel szemben, és nem pedig a menekültekkel, meg a migránsokkal szemben kell őket védeni, sőt fordítva. Pontos, hogy Európát megvédjük a valós ellenségekkel szemben, a xenofóbia, a gyűlöletbeszéd, a szolidaritás hiányával szemben kell megvédeni Európát. És nagyon határozottan kell, hogy föllépjünk. Ez az európai eszköz, ez az Európai Parlament teljes támogatását bírja. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Volt képviselője a szó, egy percben tessék. Ja, danke. Köszönöm, elnök úr. Egy erőteljes program, az értékek, a jogok érvényesülése az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban, a tagállamokban is megvalósuljon. Aktuális példát szeretnék említeni. Egy a 30 éves embert 2009-ben kifejtett véleménye miatt került börtönben. A lábát később amputálták, most novemberben egészen a felső combjáig amputálni kellett a másik lábát is. Tehát egészen ideig Brandenburgban egy klinikán rehabilitálódott, és az éjszakai őre nyitva hagyta az ajtót éjszaka, miközben aludnia kellett volna. Ennek következtében, és ezzel felháborít, hogy az ügyész lehetővé tette az őr számára, hogy nyitva hagyja az ajtót, de elrendelte egy mindkét lábára nyomorék betegnek, hogy azt a beteget lekötözze, és nem tudta elhagy, amúgy sem tudta volna elhagyni a helyét. Ez engem felháborít, amikor a jogokról és értékekről beszélünk. Egy kékhátyos kérdést szeretnének önnek föltenni. Epitidios képviselő szeretné föltenni a kérdést. Elfogadja? Igen. Igen. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα διότι δεχθήκατε την ερώτησή μου. Szeretném megköszönni, hogy elfogadta kékkártyás kérdésemet, ami a következő. Ez az embertelen eset, amit most említett, ami az emberi méltóság megsértése. Nem tudom, hogy ezzel tisztában vannak-e az emberek, és ha igen, akkor hogyan reagáltak? Hallgatnak, ez nem egy egyedi eset Németországban, egy 19 éves hölgyet is börtönbe vetettek, mert véleményét szabadon kinyilvánította, és több hazafit börtönöztek be a szabad véleménye nyilvánítás miatt, épp úgy, mint Görögországban, ahol az egyik párt képviselőjét is letartóztatták, jól lehet a parlament tagja. Egész Európában az ilyen dolgokat egyszer és mindenkorra abba kell hagyni. Köszönöm. Sojdrova képviselő a szó, másfél perce van, tessék Mikaela. Köszönöm szépen. Nem szabad hallgatni, nem is kell hallgatni. Ezért az Európai Parlament fontos, hiszen szabadságot élvezünk Európában, és ezért igénybe veheti mindenki az igazság szolgáltatást. Sornyos kolléga említett eh, egy olyasmit, amit eh, nem eh, nem hittem a fülemnek, hogy jól hallom, itt az egyenlőséget vonta kétségbe, és az uniformitással teszi egyenlővé. Ha ön keresztény, akkor tudná, hogy az egyenlőség olyasmi, amiért küzdenünk kell, nemzeti és európai szinten egyaránt. Természetesen a jogok és az értékek programjával én egyetértek. Az egyenlőség nagyon fontos. Ezt, ezzel ki kell egészíteni a programot, úgyhogy mi ezt teljesen támogatjuk a költségvetés megemelésével együtt. Nem hiszem, hogy ezt a programot ismerik a polgárok, és ez a program a nagyon jó programok alapját képezheti, különösen a civil szervezetek körében, az önkormányzatok körében, a ikervárosi programok keretében például. Köszönöm szépen. Iki, grazie mille. Köszönöm szépen. Szojdrova képviselőasszony, Szosznyert képviselő kékhátyás kérdést szeretne önnek fölteni. Elfogadja? Prego, onorevole Szosznyert. Szosznyert képviselő, tessék. Jól értettem? Tudja, hogy van különbség az egyenlőség és az azonos jogok között. Azonos jogok, azonos egy esélyek. Az egyenlőség azt jelenti, hogy ugyanolyan eszközökkel rendelkezünk. Ezek ellent mondanak egymásnak, ezek az elképzelések. Lehet, hogy amikor egyenlőségről beszélünk, lehet, hogy van, akinek kevesebbje van valamiből, valakinek többje van valamiből, nem lehet itt egyenlőséget húzni az emberek közé. Válasz. Odafigyeltem arra, amit mondott. Úgy gondolom, hogy az előtti egyenlőség és az azonos egyenlő jogok mindenki számára érvényesek kell, hogy legyenek. És az egyenlőség fontos számunkra, és azonos lehetőséget is kell, hogy kapjunk mindannyian. Köszönöm Sodrova képviselő. Ward képviselői a szó másfél percben. Julie. Az EU értékek és jogok programja nagyon is szükséges most. Az alapjogok, amelyek alá nem tartunk tiszteletben, ezek aláássák a demokráciát Európában. Nagyon gyakran adom a támogatásomat a civil szervezeti kezdeményezésekhez, amelyek Európai Uniós támogatást is kapnak. Jogállamiság, pluralizmus, tolerancia, ezek értékek, ezek nem csak szavak. Megerősítik a társadalmat és az állampolgárságot is egész Európában. Látjuk, hogy milyen a helyzet például Magyarországban a civil szervezetek esetében bűncselekménynek tekintik azt, hogyha valaki támogatja menekülteket. Nézzük az igazságszolgáltatási helyzetet Lengyelországban, ez is problémás. A demokratikus értékeket támogatni kell mindenképpen, és főleg a polgárok érdekében. A demokratikus részvétel megerősítése, ez a része az európai állampolgárságnak. Fontos projekteket kell támogatni ezt a részvételt, és ez megerősíti a demokratikus folyamatokat is, ami együtt tartja az Európai Uniót. Vissza kell, hogy utasítsuk a negatív és a megosztó narratívát. Az európai jogok és értékek bajnokai kell, hogy legyünk. És ez igaz az Európa és az Egyesült Királyságra is, ahol az alapjogi kartából kilépett a Tereza May, és ez szégyenletes a részéről az EU nagyon fontos, és nagyon fontos szerepet játszik az egész világban. Köszönöm. Köszönöm. Kosta képviselője szó, másfél perce van. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak a munkáért. Két, sőt három szakbizottság írta a jelentést. A jelenlegi európai kontextusban nagyon fontos a jelentősége ennek a programnak. Három meglévő programot volt ez össze. A kulturális szakbizottságban is sokat dolgoztunk ezen a munkán. Az állampolgársági dimenziót nem szabad elfelejteni. A jogok, értékek, egyenjogúság e, ez a program mellé helyezzük ezt az új programot. Megfelelő támogatást kap ez a program. Egyébként a diákok, az önkormányzatok, az állampolgárok nagyon jól ismerik ezeket a programokat, és ezért fontos, hogy az új keretek között megtalálja a helyét ez a program is. Fontos, hogy az a program, ami az Európa Polgárakért program volt, és most beolvad ebbe az új programba, ez is érvényesüljön a jövőben is. Korábban beszéltünk a megemlékezésről, a történeti, történelmi, kritikus megközelítésről, a közös történelem értelmezéséről. Nagyon fontos, hogy a európai integráció történeti értékeit támogassuk. A rasszizmus, a gyűlölet és a nacionalizmus, az extremizmus ellen kell, hogy fölépjünk, ami terjed most Európában. Ezért az aktív állampolgárság látható kell, hogy legyen, plusz támogatásra van szükség, ezt kértük, reméljük, hogy a parlament ezt megvédi, és polgári kompetenciákat kell, hogy kialakítsunk formális és informális képzés keretében is mindjárt befejezem. A interkulturális és a vallásközi párbeszéd dimenzióját is be kívántuk venni a programba, hiszen ez is rendkívül fontos az európai testvériség szempontjából. Köszönöm. Most megnyitom a spontán hozzászólásokat. Két ketten jelezték, hogy szeretnének felszólalni, és a fáradhatatlan Notis Marias képviselővel kezdjük, tessék. Grazie, Presidente Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egy milliárd euróval támogatjuk ezt a programot. A jogokat, egyenlőséget, a polgárságot, illetve a polgárok szerepvállalása és részvétele programot. Szerintem a legfontosabb az, hogy munkahelyekre adjunk lehetőséget, hiszen csak így érhetjük el a méltóságos élet célját. Tudom, hogy támogattuk a fiatalokat érintő programokat. A jelenlegi összegek nagyon nagy lehetőséget nyitnak olyan esetekben is, ahol ezeket az összegeket máshova is fel lehetne használni. Ezek a, ezek a források az iskolákhoz jutnak, a régiókhoz, az egyetemekhez, és természetesen nagyon fontos az, hogy a keresztény, keresztény gyűlölet elleni harcra is felhasználjuk őket, hiszen 2017-ben több mint 500 támadás érte az ortodox egyházat. Nagyon fontos kérdésről van szó, tehát a programnak erre is ki kellene térnie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Epitidios képviselője a szó, egy perce van, tessék. Grazie, Presidente. Eh, se mi epochi catenopia... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az Európai Uniós tagállamok gazdasági problémákkal küzdenek. Az Európai Unió pedig úgy döntött, hogy egy jogok és értékek programot hoz létre megfelelő alappal. Itt több milliárd euróról beszélünk, ezzel az egyenlőséget, a demokráciát, a jogállamiságot akarjuk megvédeni, illetve az erőszak ellen vesszük fel a harcot. De azt hiszem, hogy valakinek hangsúlyoznia kellene végre itt az Európai Unióban, hogy a demokrácia, az egyenlőség tisztelete, az értékek, illetve mindenféle jogok tiszteletben tartása a tudatosságból ered, ezt nem lehet spekulációval elérni. A görög lakosság képviselőjeként szerintem nincs jogom ahhoz, hogy rábólincsak egy ilyen fokú pénzpocséklásra, az Európai Uniós állampolgárok pénzének pocsékolására. Nem tudom tehát támogatni ezt a jelentést, és azt kérem, hogy mindenki ugyanígy járjon el,